Dear colleagues, if you don't mind... Kedves kollégák, ha nem bánják, akkor kezdjük el. Üdvözlök mindenkit, kérem foglaljon. Eh, remélem, hogy önök nem jelentetik magukat. Kedves kollégák, mindenkit szívből üdvözlök az alakuló ülésen a Gazdasági és Valuta Szakbizottságban a 14-es cikk első bekezdése értelmében elnököt választunk a az ügyrendben ezt újonnan szabályozzuk. A mai ülés célja, hogy az elnök megválasztásával megalakítsuk az ülést, ugyanúgy a 204-es cikk értelmében az alelnököket is megválasztjuk. Kezdjük tehát az elnök megválasztásával. A szavazásban résztvevő helyettesek neve, ez, e, nevét közzéteszem, az EPP-nek nincs helyettese, az SND Medi helyett helyettes lesz. A liberálisoknál Nils Torvalds váltja fel az eredeti jelöltet a GUNM, helyettesít a zöldeknél Bász Eichhod, Eines Urkászont helyettesíti, az EFDD-nél pedig David Coburn, Beatrix von Storchot. Egyébként nincsen további um, váltásról jelentés a, elértük a, a szavazóképességet, több mint 16, terem, 16 eh, képviselő van a teremben, és megállapítom, hogy ezzel elért eh, határozott képesek vagyunk. Az elnök választásának eh, a javaslatait hallgatjuk először. Perez asszony. Köszönöm szépen. Ön most még a hivatalban lévő elnök, én pedig szeretném Roberto Gualtierit javasolni a Gazdasági és Monetáris Szakbizottság élére. Euh, Köszönöm szépen, vannak-e más javaslatok? Úgy látom, nincs. Akkor Roberto Gualtieri jelöltet az SND frakció javasolja. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? illetve hogy elfogadja ön. Igen, itt van. Megállapítom, hogy a jelölt elfogadja a jelölést. Az Ekon szakbizottság állandó tagja, és leadta a nyilatkozatát a pénzügyi érdekekre vonatkozóan. Na, akkor most kezdjük meg a választási folyamatot, mivel nincsen más jelölt, és úgy látom, hogy titkos szavazásra vonatkozó kérelem sem érkezett meg, ezért így, ahogy mi mondjuk, felkiáltással fogadjuk el, tapsal. Köszönöm szépen. Ezzel Roberto Guegyérit választottuk meg elnöknek, és kérem foglalja el a helyét. Thank you very much, dear colleagues. I... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak ezt az újraválasztást, és elköteleztem magamat az iránt, hogy szakbizottságunk érdekében teszek meg mindent, hogy folytathassuk munkánkat, és így járuljunk hozzá az Európai Unió pénzügyi szabályozásához és monetáris politikájához, és egy sor egyéb kérdéshez, amelyben mi az Európai Unió igen sok kihívással terhet évében, éveiben szembesülni fogunk, de most nem beszédeket tartunk, hanem meg kell, hogy tanuljuk, válasszuk a, az alelnököket, nézzük először az első alelnök megválasztását. Kérdezem, hogy vannak-e jelöltek, Bárc úr? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok először is az újraválasztásához természetesen. Az EPP frakció nevében Markus Ferbert kollégát javaslom az első alelnöki posztra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferber úr, elfogadja a jelölést? Természetesen igen. Tudom, hogy a jelölt az szakbizottság teljes jogú és szabályszerűen kitöltötte a pénzügyi érdekekre vonatkozó nyilatkozatát. Kérdezem, hogy vannak-e egyéb jelöltek? Nincsenek. Nincsen egyéb titkos szavazásra vonatkozó kérésem, Akkor közfelkiáltással válaszunk. Köszönöm. És fel is kérem, hogy csatlakozzon az elnöki poszton eh, pulpituson a mellettem lévő széket foglalja el. Now we should proceed uh, with... Folytassuk eh, a második, illetve a többi alelnök megválasztásával. Valószínűleg tudják, hogy az eljárási szabályzat módosítása keretében új rendelkezést vezettünk be a 204-es cikkben. Ez ennek érdekében az azonos nemű, illetve azonos nemzetiségű bűró választása tilos. Kötelességem tehát előre hivatalosan is kikérni a javasolt jelöltek nevét, ha úgy tűnik, hogy a javaslatok e szabály ellen vannak, akkor azt javaslom, hogy függesszük fel az ülésünket, illetve legalábbis ezt a részét, amely a büró megválasztására vonatkozik. Így tudunk megfelelő időt biztosítani a frakciók számára, hogy megbeszéljék ezt a kérdést, és mielőbb bűrót választhassunk, hiszen teljes bűróra van szükség ahhoz, hogy a munkánkat elvégezzük, de a bűrónak meg kell felelni a szabályoknak. Úgyhogy kis időre felfüggesztem az alelnökök választását, és kérem a politikai frakciókat arra, hogy találjanak mielőbb megoldást. És a büró összetételével megkezdhessük a munkát. Ervans Ferez? Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a 204-es cikk értelmében az új szabályzatra utalok, ez egy nagyon fontos cikk, amelynek értelmében nem a bűró esélyegyelőségi kérdéséről van csak szó, hanem a nemzeti, tehát földrajzi megoszlást is figyelembe kell venni ennek alapján. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt megtette. Ami a frakciókat illeti, akiket második alelnöknek kellett volna meg szavaznunk, egy frakcióbeli szeméről van szó. Én úgy gondolom, hogy ebben az értelemben a jövőre nézve kötelezettséget kellene vállalnunk, ugyanis hogyha a különböző frakciók egyensúlyát nézzük meg, a különböző szakbizottságokban hogyan néz ki a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy mi mindenképpen második helyen vagyunk a női képviselők szerepvállalásával kapcsolatban. Az elsők egyébként a zöldek ebben a tekintetben. A Gazdaság és, Szakbizot- és Monetáris Szakbizottságban 80%-a, illetve hogy a nők nagyon jól képviseltetnek a mi frakciónkban, és az ALDE szakbizottságban is. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nem a szocialista alelnöknek kellene áldozatul esni emiatt a szabály miatt, hanem nézzük meg azt, hogy összparlamenti szinten hogy néz ki a track record, és miután az alelnöki székekben 12,8%-ot mutatnak csak a nők a néppártnál, ezért szerintem őket kellene ezzel inkább büntetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy a politikai frakciók teljes mértékben figyelembe veszik ezt a pontot, Burkett Bárc. De vitát ne nyissunk most erről, sőt lezárom a hozzászólók. Neked még, önnek még megadom, Bárc úr, a szót. Burkárt, köszönöm szépen, elnök úr. Határozottan üdvözlöm az LPP e frakció nevében magam is azt, hogy elhangzott ez a javaslat az ön részéről. Valóban jól meg kell fontoljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést megoldani. Pervans Perezzel teljes mértékben egyetértek az ügyen, de ez való igazodás fontos, alkalmazni kell ezeket a rendelkezéseket, és hadd fűzzem azt is hozzá, hogy az EPP frakciója számára is fontos az, hogy a különböző szakbizottságokban nagyon jól tudjuk biztosítani, hogy körülbelül a fele megfelelő arányban legyen az elnökségi tagok, keretében, tagok kapcsán is. Köszönöm határozottan, elnök úr, önnek még egyszer ezt a javaslatot. Thank you. Köszönöm szépen. Más, más, más úr. Uh, Köszönöm szépen, csatlakozom csak uh, Perez kolléganő uh, javaslatához. Ha a bizottság valaha majd úgy gondolja, hogy az alelnök jelöléséhez mi alkalmasak vagyunk, frakcióként mi nőt jelölünk. Köszönöm. Mariza, gyorsan, jó? Igen, gyorsan. Mikor lesz a választás második része? amint megkapjuk a két nevet. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor térjünk át a következő napi rendi pontra, ami a napi rend elfogadása. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen ellenvetés, nem, ezzel elfogadtuk. Vannak bejelenteni való közleményeim is a jelenlegi triológusok, trilógusokról. Január 19-én az értékpapírosítási dokumentumról vonatkozó tárgyalás a 350, 345-ös cikk értelmében az átláthatósági és a vonatkozó tanács és parlamenti kiegészítésekkel kapcsolatban a vita lefolytott. A technikai szinten fogjuk ezeket megtárgyalni, és az átláthatósági körülmények kapcsolatban a gyakorlati és, és a bizottsági javaslatokat megtárgyaljuk. Janu- február 7-ére tervezzük a következő tárgyalást, ott tudjuk ezeket a kérdéseket tovább vinni. Akkor nézzük a nyolcas napi rendi pontot Megérkezett a miniszter úr és Itt van. Jaj, bocsánat, igen, köszönöm. Üdvözlöm jó barátomat és volt kollégánkat, Edvard Siklunát, az ECOFIN elnökét, Máltai pénzügyminisztert. Szeretném, szeretnék egyből gratulálni Máltának, hiszen a következő szemeszterre átvette az elnökséget. És sok sikert kívánok az elnökséghez. Szeret, biztosítani szeretném önt, szeretnélek téged arról, hogy folyamatosan együttműködünk annak érdekében, hogy megfelelően tudjunk, tudjuk kezelni a problémákat, jó megoldásokat találjunk, jó jogalkotási munkát végezzünk, és a háromoldalú tárgyalás, ami rendkívül fontos, megfelelően záruljon. Nem mindegyik kiemelten fontos, de vannak közöttük kiemelten fontosak is, amelyekhez nyilvánvalóan hozzájárulunk és igyekszünk segíteni, hogy az önök szemesztere sikeres legyen. Át is adom a, be, a bevezetőre a szót önnen, biztos vagyok, hogy utána rengeteg kérdés lesz, és várjuk a válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretnék uh, Gualtieri úrnak uh, és az összes alelnöknek is gratulálni az újraválasztásukhoz. A következő uh, négy és, két és fél évre vonatkozólag. Azt gondolom, hogy számomra nagyon fontos, megható pillanat az, hogy ma itt lehetek az Ekon szakbizottságban, amelynek négy éven keresztül alelnöke is voltam itt ebben a házban. Természetesen ma más színekben vagyok jelen, az Ecofint képviselem, és ilyen értelemben a legfontosabb prioritásokról fogok beszélni a következő hat hónap máltai soros elnökségére vonatkozólag a gazdasági és pénzügyi területtel kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindezt úgy teszem, hogy volt már korábban egy erre vonatkozó a gyakorlat, és ezt szerettem volna világosan elmondani, hogy korábban mindig az volt a szokás, hogy a tanács elnöksége az illetékes szakbizottságban ismerteti a soros elnökség programját, és ebben a értelemben vagyok én is ma itt. Holnap pedig szintén az Econhoz fogok ellátogatni. Tehát most a tanács soros elnöki széke, székét képviselem itt. Minden esetre más fórumok is, a, mint a Panama szakbizottságra vonatkozó kérdéseket szeretném inkább majd azon a helyszínen ö, ismertetni. Egyébként a Panama szakbizottság február végén ellátogat Máltára. Ami a programot illeti, mi úgy gondoljuk, hogy Málta egy olyan időszakban veszi át a soros elnökséget, amikor a gazdasági növekedés már a negyedik év során bebizonyította ellenállását, voltak nehéz időszakok, átalakulások, amelyeket az elmúlt évek során láthattuk. Minden esetre nincsenek garanciák, mint ahogyan ezt tudhatjuk. Már a tapasztalatokból nagyon gyakran jelentkezhetnek csalódások, de azért miután egy olyan, ez azért is mondom, mert nagyon bizonytalan helyzetben vagyunk, és természetesen a múlt évnek is bizonyos eseményei nagyon negatív hatással lehetnek és lehettek a gazdaságra. Ezeket majd még kivizsgáljuk. A soros elnökség szeretné vállalni a felelősséget, amely ráesik, strukturális reformok, erőteljes költségvetési fegyelem biztosítása és előrelépés ezen a területen. Mindezt részben az eurózónára vonatkoztatva, részben ECOFIN-ként bennünket a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás általános értelemben is foglalkoztat. Nézzük most a tanács munkáját a politikai koordinációval kapcsolatban. A bizottság a novemberben a szemeszterre vonatkozólag egy csomagot tett közzé, ebben újdonságok is szerepelnek. Ezek egyenlőre úgy tűnik, hogy nem teljesen mentesek az ellentmondásoktól, a miniszterek azt is mondják, hogy nem szabad, hogy az expanzív gazdaságpolitikának ellentmondó eszközöket vessünk be. Nagyon sok vita folyik most arról, hogy az eurozónára vonatkozó ajánlásokat, amelyek márciusban várhatóak, megvalósítsuk. Mindezt ugye az Európai Tanács kérésére fogják közzétenni. Az Európai Parlamenti hét amelyen egyébként én is részt fogok venni, szintén fontos állomása lesz az együttműködésünknek. A soros elnökség várja a bizottság javaslatát a CSR naprakészítételével kapcsolatban. Vitát szeretnénk ezzel kapcsolatban nyitni a tanácson belül, hogy el tudjuk őket majd fogadni a nyárra. Ami a strukturális reformokat illeti, folytatjuk az implementációt ott, ahol ez szükséges. Ehhez arra hívnám fel a figyelmet, hogy a gazdaság termelékeny képességét kellene tovább javítanunk, és szeretnénk biztosítani azt is, hogy a tanács figyelembe veszi azt, hogy milyen előrelépések történtek tagállami szinten a CSR-ok megvalósítása területén. Költségvetési fegyelem nagyon fontos számunkra. Szeretnénk ma, növelni a potenciált, növekedés barát költségvetési tervezésre van szükség. Erről sokszor beszéltem itt az Ekon szakbizottságban is parlamenti képviselő koromban mert úgy gondolom, hogy a konszolidációnak mindenképpen növekedésbarátnak kell lennie, és megvalósíthatónak. Ez mindenképpen fontos, ugyanakkor óvatosnak is kell lennünk, és nem szabad, hogy megismételjük azokat a hibákat, amelyeket korábban követtünk el. Konzisztens implementációra van szükség a stabilitási paktum tekintetében, és ne felejtsük el, hogy a nagy kihívás az az, hogy hogyan tudjuk a fiskális fenntarthatóságot összeegyeztetni a növekedéssel. Itt pedig el is érkezem az európai dimenziók kérdéséhez, a kihívások kérdéséhez. Az FCB úgy gondolom, hogy ennek részeként értelmezendő. Az Európai Bizottság általános megközelítése az FC-re vonatkozólag és a soros elnökség is várja az ezzel kapcsolatos európai parlamenti trilógusokat akkor, amikor erre majd a parlament is készen áll. Ugyanez igaz azokra a trialógusokra is, amelyek már meg is kezdődtek ezen a, ebben a hónapban, a strukturális reformok szolgáltatási részére vonatkozólag. Bizonyos országoknak erre nagyobb szüksége van, mint más országoknak, de azt hiszem, hogy azért vannak hiányosságok. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenki tudja, hogy miről van pontosan szó, milyen segítségnyújtásra van szüksége bizonyos országoknak. A második trialógus ma mm, kerül majd megrendezésre, kicsit később a mm, délután során. Ami a befektetéseket illeti, a máltai elnökség készen áll arra, hogy egy um, um, félidős uh, felülvizsgálatot végezzünk. Az Európai Beruházási Bank uh, külső hitelezésére vonatkozó mandátum tekintetében. Én azt is el szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy minden uh, soros elnökségnek lehetősége nyílik arra, hogy informális találkozót is szervezzen hazájában. Mi fel fogjuk használni ezt a lehetőséget április első hetében, tehát április 7-én és 8-án fogjuk ezt megrendezni, és természetesen az erre vonatkozó a munkaterv vagy napirend a bankuniót is magába fogja foglalni, illetve Európa jövőjét, itt egy fehér könyvre szeretnék utalni ezzel kapcsolatban, ezt fogjuk megvitatni, illetve napirendre kerül majd az adóság, adózási biztonság kérdése, és végül, de nem utolsó sorban egy fontos kérdést szeretnénk még felvetni, ez fontos főként a földközi tengeri országoknak, a gazdasági migránsok kérdésére hívnám fel a figyelmet segítenünk kell az észak-afrikai országokat az EFSI kiterjesztésével esetleg, és más fejlesztési bankok részvételével, esetleg egy Európai Uniós csomag részével, részvételével, hogy főként a Magreb országokat, tehát a földközi tenger déli medencéjében található országokat egy kicsit megerősítsük gazdaságilag, és ezen keresztül csökkentsük a gazdasági migránsok számát. Párizsban egy 5 plusz 5-ös találkozóra került sor nem régen. Ebben a 5, tehát a földközi tenger déli és északi medencéjéből 5 és 5 ország vett részt, és itt nagyon fontos vitákat hallhattunk. Szeretnénk kiterjeszteni a beruházási bank mandátumát is, mert ez fontos kérdés számunkra. Most pedig nézzük a bankunióra vonatkozó kérdéseket. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a valutaunió zöggenőmentesen tudjon működni, és fontos továbbá a kockázat csökkentés, illetve a kockázat megosztás kérdését is megvitatnunk. Ezzel kapcsolatban a bizottság különböző javaslatokat tett le az asztalra, és a technikai nehézségek, illetve a dolog politikai érzékenységétől függetlenül a máltai elnökség tovább szeretné vinni ezt a munkát, főként a technikai kérdések tekintetében, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni ezeket a dossziékat. Emellett a tagállamok és az európai intézmények közösen arra kell törekedjenek, hogy a bankuniótban a bizalmat tudják erősíteni, a befektetői bizalmat, ez rendkívül fontos kérdés. A tőkepiaci unió kapcsán fontos prioritásról beszélünk, természetesen itt egy lezárt folyamatról beszélhetünk részben, de ugyanakkor ezen a héten és a jövő héten is az értékpapírosítási um, csomagról fogunk beszélni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy politikai megegyezésre jussunk a parlamenttel még a nyár vége előtt, hiszen ez régóta húzódik. Aztán itt van a kockázati tőke alap, ezzel kapcsolatban is azt tudom elmondani, hogy a bizottság részéről még sok más javaslatot várunk, és reméljük azt, hogy a nyugdíjalapokra vonatkozólag is kapunk majd valamit, illetve a fintech, a crowdfunding, tehát a jövő pénzügyi konstrukciói, pénzügyi eszközei kérdéseiben reméljük, hogy ki tudunk teljesedni, és ezzel ki tudjuk egészíteni a banki tevékenységeket. Nézzük most eh, a pénzügyi szolgáltatások területét. Itt nagyon fontos az együttműködés, eh, a fogyasztók tájékoztatása, az európai, az európai pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozólag a pénzmosás ellenes eh, európai rendelet, illetve a terrorizmus finanszírozását megakadályozandó fontos jogszabályok várnak elfogadásra. Az Európai Parlament a az adózási kérdésekben nagyon erőteljes véleményt képvisel, és ezzel kapcsolatban tudjuk azt is, el tudjuk mondani azt is, hogy mi teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a különböző adózási dossziék előmozdításában, talán van mire építenünk, most már jó alapjaink vannak februárban, esetleg sikerre tudjuk vinni ezt a kérdéskört, és azután következhet a Double CTB, illetve a Triple CTB csomagok megvitatása. Tudjuk, hogy erre vonatkozólag a múltban voltak törekvések, amelyek nem vezettek sikerre, de mégis a soros elnökség most szeretné ezt a témát ismét napirendre tűzni. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a Triple CTB egy két részből álló a csomag, mi mégis ezt közösen szeretnénk kezelni, tehát nem akarjuk, hogy az első fázist lezárjuk, és a második fázist nem, tehát ezt a kettőt mindenképpen közösen szeretnénk kezelni. Ez számunkra nagyon fontos és aztán az áfa csomag következik, és végül, de nem utolsó sorban, egy olyan téma, amelyet még parlamenti képviselőként itt a parlamentben is megéltem, az FTT-re gondolok. A prioritásokon felül, vagy ezeken túlmutatóan én szeretném mondani, hogy a máltai soros elnökség nagyon elkötelezett abban, hogy tovább folytassuk az európai integrációt és a gazdaság és monetáris uniót kiteljesítsük. Ez, ebben a tekintetben várjuk a fehér könyv megjelenését. Mindenki tudja, hogy milyen bizonytalan helyzetben vagyunk, majd meglátjuk, hogy mire számíthatunk számunkra ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és ennek az informális ECOFIN találkozónak a napi rendjét nagy részben ez a téma fogja kitölteni. Természetesen majd a bizottság, illetve a tanács állandóan az önök rendelkezésére áll ebben a kérdésben. Most következhetnek a kérdések. Első felszólaló. Burher Pálc. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Üdvözlöm Önt, Edvard. Nagyon örülök, hogy egy ilyen kiváló egykori kollégát és alelnököt üdvözölhetünk itt a szakbizottságban. Nyilvánvalóan a Brexitre szeretnék rátérni. Máltának nagyon különleges kapcsolata van az Egyesült Királysággal a történelméből adódóan, ezért szeretném felvetni ezt a kérdést. Hogyha a brit kormány végrehajtja a Brexitre vonatkozó menetrendét, akkor a máltai soros elnökség alatt fogják az iránymutatásokat elfogadni a, biz- a tanácsban a Brexitre vonatkozóan. Hogyan látja a tanácsban az előkészületeket a bizottság iránymutatások elfogadását illetően? Mennyire készítette már elő a máltai kormány a Brexit folyamat e- konkrét elemét? és hogyan látja, hogyan haladnak a tárgyalások? Lentről felfelé építkeznek, vagy inkább felülről lefelé? Tehát az általános iránymutatások felé haladunk, a részletek felé, a megoldások felé, a konkrét kézzelfogható megoldások felé, vagy fordítva. A máltai soros elnökség milyen megközelítést képvisel? Köszönöm. Hát beszélhetünk a megközelítésről. Nyilván szoros kapcsolatokat ápolunk az Egyesült Királysággal. Azt szeretnénk, hogyha Máltát egy semleges közvetítő félnek tekintenék ebben a tárgyalás sorozatban. Nagyon nehéz lesz persze ez az egész, nem is igazán bocsátkoznék spekulációkba, hiszen tudjuk, hogy az 50-es cikk szerinti eljárást még nem indították el. és különösen nehéz lesz az egész most, hogy az Egyesült Királyság parlamentjének is jóvá hagyja az eljárást. Ezért most nem spekulálnék a megközelítésünkről. Reméljük, hogy a lehető legzökkenőmentesebben tudjuk megoldani a technikai kérdéseket. Nyilván mindenkinek megvan a maga véleménye, mindenki szeretne eredményeket elérni, a parlamentnek is megvan az álláspontja, a tanácsnak is, de megpróbáljuk az egészet összefogni, centralizálni. Tárgyalóként nekünk meg lesz a magunk szerepe, és azt hiszem a feladatunk az, hogy mindenkit egy kicsit megnyugtassunk. Senkinek sem érdeke az, hogy kapkodva idegesen lássunk neki ennek a feladatnak. Nyilván ez egy vállási folyamat, megpróbáljuk az egészet a lehető legbékésebben lebonyolítani. Nem lesz ez az egész egyszerű, ezt elismerjük, de szeretnénk, hogyha egyfajta központi irányítással valósulna meg ez a folyamat. Köszönjük, Pervans Berász! Köszönöm szépen! Tisztelt miniszter úr, nagyon örülök, hogy újra itt üdvözölhetjük Önt a körünkben. Nagyon sok sikert kívánunk Önnek a soros elnökség lebonyolításához. Mint ahogyan Ön is mondta, egy nagyon nehéz pillanatban beszélt ezt a feladatot. Ez viszont indokolja azt, hogy nehéz kérdéseket tegyünk fel. Ami a beruházásokat illeti, és az EU-ban eszközölt beruházásokra beruházások megtérülését illetve erről ön már beszélt. Beszélt a Juncker csomagról, az EFSZ-ről, ezek megújításáról, meghosszabbításáról, de ez önmagában még nem lesz elegendő. A gazdaság és monetáris unió kiteljesítése is egy nagyon fontos pillér. Az önök soros elnöksége alatt legalább két olyan fontos eseményre kerül sor, amelyek kapcsán foglalkoznunk kell majd a GMO jövőjével, még akkor is, hogyha a körülmények bizonytalanok. Az első az Egyesült Királyság által az 50-es cikk szerint eljárás elindítása, a második pedig a romai szerződések aláírásának évfordulója, amelyet márciusban ünnepelünk. A pozsonyi csúcson Antonio Costa azt mondta, hogy Európának a védelemben nem szabad előre menekülnie, sokkal inkább a gyökereire kellene, gyökereihez kellene visszatérni a kontinensnek. Önök mit tudnak tenni annak érdekében, hogy tekintettel arra, hogy mennyi energiát kell majd a Brexit tárgyalásokra fordítanunk, maradjanak még erőforrásaink a gazdaság és monetáris unió kiteljesítésére, valamint a romai szerződések aláírásának 60. évfordulójának megünneplésére hiszen meg kell akadályoznunk, hogy az euróvezeti országok és a nem euróvezeti országok között szakadék jöjjön létre. Igen, azt hiszem ezzel mi is egyetértünk, kezdjük a Juncker tervvel. Persze mindannyian politikusok vagyunk itt a teremben, és nyilván tudjuk azt, hogy ha egy terv jól hangzik papíron, akkor az örömteli, de azért fontos, hogy a gyakorlatban megfelelő eredményekhez hozzon, és szerintem mindenki azt akarja, hogy ezt a csomagot meghosszabbítsuk. Igaz, kicsit későn érkezett ez a csomag, de azért szükség van rá. Hogyha meg azért az is fontos, hogy meg is, megvizsgáljuk az eddigi eredményeket a számbevőszék segítségével is, meg kell vizsgálni, hogy vajon ugyanan hozzáadott értéket teremtett ez a csomag, mint amilyet vártunk tőle. Tudjuk, hogy sokszor az, amit európai szinten megvalósíthatunk, az nemzetállami szinten nem valósulhat meg. Olyasmi, ami adott esetben nagy kockázatot jelentene a tagállamok számára, az EU-s szinten esetleg megvalósítható, mert kisebb kockázattal jár. Ez történt a Juncker csomag esetében is, olyan projektek indultak el, amelyek korábban a fiókokban lapultak, mert a Juncker terv segítségével sikerült a megfelelő beruházásokat megvalósítani. Tudom, hogy ezen az oldalon mennyire érzékenyek az autópályák kérdésében, de én a tanácsot képviselem, nekem egy kicsit más a látásmódom. Az ECOFIN tanács úgy gondolja, hogy a piacok nem megfelelő működésével is foglalkoznunk kell. És állandóan határokon átnyúló projektekről beszélünk persze, de ezek azért a valóságban még nem valósultak meg, nem zárultak le. Ezen a téren tehát többet kell tenni, de azt hiszem, a jobb minőségű beruházásokat kell elsősorban megcéloznunk. Ami a saját forrásokat illeti, és az erőforrásainkat, Sokszor azt mondjuk, hogy egy hét az hosszú idő a politikában. Az, amit Trump mondott Európa szétesésével kapcsolatosan, lehet, hogy egy ilyenfajta nyilatkozat még szorosabbra fűzi a tagállamok közötti kapcsolatokat. Nem tudhatjuk manapság, hogy akár egy tweet is milyen lavinát indít el. Nem spekulálnék most, de általában véve mindannyian azt akarjuk ugye, hogy Európa sikerre jusson. Hogy ezt hogyan érjük el, ebben a kérdésben nézeteltérések vannak, van, aki fejvesztve rohanna előre, van, aki egy kicsit óvatosabb. Ragaszkodjunk a kerethez, ragaszkodjunk a szabályainkhoz, ne hagyjuk az egészet széttöredezni. Nyilván nagyon nehéz egyensúlyt teremteni a megfelelő rugalmasság és a szabályok betartása között. Van, aki azt mondja, a rugalmasság már maga a szabályok megsértését jelenti, Mások azt gondolják, hogy a rugalmasságra szükség van, hogy alkalmazkodni tudjunk, hiszen az, ami merev, az könnyebben törik, mint az, ami rugalmas. A túpek, a székszpek, a növekedés és stabilitási paktum, a bankunió maga most próbatétel előtt áll. A bankunió Olaszország esetében okoz gondot, most a bizottságnak kell döntenie bizonyos kérdésekben. Mindannyian azt akarjuk tehát, hogy sikeresek legyünk, Európa sikeres legyen, másrésztről azért némi rugalmaságra szükség van. Amikor itt dolgoztam a házban, és a túpekkel kapcsolatos tervezésben részt vettem, nem láthattam előre, hogy milyen problémák adódnak. Most, hogy eltelt némi idő, már látjuk, milyen problémák merülhetnek fel, remélem, hogy ezt a fajta rugalmasságot a jövőben kiaknázhatjuk. Köszönjük szépen. Úgy látszik, hogy sikerült az FC jelentéstevünket fellelkesíteni ezzel, hiszen a parlament is sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mi is úgy véljük, hogy a piac hibáival foglalkozni kell. Pirko Ruhonen lenne ECR. Kétos, Köszönöm szépen, elnök úr. A Panama dokumentumok megmutatták, hogy a máltai energiaminiszter és a kabinetfőnök adóparadicsomok előnyét élvezte. Vajon meg rábízhatjuk-e az adóreformok és a, a pénzmosás elleni intézkedések bevezetésével Máltát. Aztán azok az adókedvezmények, amelyek valós gazdasági tevékenységet vonzanak egy országba. Vajon ezekkel, e, ezek tükrében elképzelhető-e, hogy az Európai Uniós adóparadicsom teszten átmenne Málta? különösen a tisztességes adózás gondolata mentén. A harmadik kérdés, elképzelhető-e, hogy Málta felkerül a jövőben arra az EU listára, amelyen a nem együttműk, a együttműködésre nem hajlandó országokat írják fel. Nos, mondhatnám, hogy ez nem az én feladatom ma, hiszen én a tanácselnöke vagyok, és a programmal kapcsolatos kérdésekre válaszolok, de vannak különösen a kérdés második része, tiszt, nem tisztességes a politikai irányítás kérdésével kapcsolatban. A Panama kérdés kapcsán ezeket valóban fel kell vetni. Ha máltán találkozunk, kész vagyok válaszolni a kérdésekre. Itt és most azonban olyan kijelentéseket tettek, amely a tisztességtelen adózásra vonatkozik. Mondhatni, a kijelentés is tisztességtelen, mert nem értik láthatóan a rendszert, amely nem klasszikus rendszer. Valóban Máltán. Nagy a különbség az adózási verseny és a titoktartás és az információcsere hiánya között. Hogyha venné a fáradtságot és megnézni az FIAU intézmény weboldalát, akkor ezeket a dokumentumokat mind le tudná tölteni. Ezek alapján lett Málta Európai Uniós tag és ezeket a dokumentumokat, ezeket a területeket 1998 óta folyamatosan ellenőrzik. 94-ben tekintette át a banktitoktartási rendszerét Málta. Ez is azt mutatja, hogy Málta az átláthatóság kérdésében, és különösen a pénzmosás elleni harcban, és az erre vonatkozó jogszabályban nem csak, hogy megfelelünk hanem azt is kérném, hogy töltse le az éves jelentéseket, és nézze meg, hogy hány jogsértés miatt indítanak bírósági eljárást. Ebben az országban működik az csere e területen, és legyen nyugodt, biztos, ha megnézi ezeket a dokumentumot, akkor egészen másként szól majd legközelebb hozzá. Köszönöm szépen. Úgy látom, Péter Jecek a következő, igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni a lehetőséget, és az itt nem lévő kollégáim nevében is kérdezni valamit. Az, elődöm, az előttem szóló kérdésével kapcsolatban elismerem, hogy ön most a tanács elnökeként van itt, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az elnökséget adó ország példát kell, hogy mutasson. Nagyon helyesen mondta, hogy a, a Panama Szakbizottság tényfeltáró küldöttséget küld Máltára a tények feltárása miatt. De az igaz, hogy a pénzmosás, adóelkerülés és adó megkerülés nem csak az újságírók érdekében áll, hogy feltárják. Találkoztam egy máltai újságíróval, aki hasonló van elkeseredett, hogyha pozitív hírei vannak, örömmel hallgatom. Hogyha engem például Lengyelországban az, elnökség ország, az elnökséget adó országra vonatkozóan hasonló kérdéseket tennének fel, nos hát válaszolni kell az EU imázsát, bizonyos mértékig az elnökséget adó ország alapján is mérik, alakítják. De örülök annak, és ez pozitív megjegyzésre szeretném befezetni, hogy a CMU-val kapcsolatban előrelépés van, ma fogunk szavazni a szakbizottságban erről, és remélhetőleg pozitív e- e- eredménye lesz a, az értékpapírtalanításnak. Start from the, from the um, part. Um, Nos, a második résznek nagyon örülök, de jobs and reduce unemployment. Valóban ezek a megjegyzések tisztázandók. Az első részre vonatkozóan pedig hadd mondjam el, egyszerűen nézzék majd, hogy, hogy mit teszünk az első hetekben. Nem is hónapokat mondok, az első hetekben. Nézzék, hogy hogyan akarunk majd előre haladni az adózási ügyekben, a TML-el és minden egyébben kapcsolatban. Köszönöm szépen. A GUE nevében Fabule de Mázi kollega. Miniszter úr, egyértelmű, amikor elmondta, hogy más minőségben van itt ma, ami furcsa, mert ha lehet, a máltai adóval kapcsolatban a következőt szeretném kérdezni. Mondta, hogy meg kell érteni az ödök anórendszerét, szeretném, és optimista, optimista vagyok, hogy el fogja mondani majd nekünk akkor, amikor Máltán leszünk. A bizottság számára gondolom fontos, hogy a, a nyereségadóval kapcsolatban vagy, elmondja a jóváírt nyereségadóval kapcsolatban, hogy miért kellett a vizsgálatok során a, e, visszalépni a vizsgálatot vezető tisztségviselőnek. A következő kérdésem van. A, az az információnk, hogy a Panama szakbizottságban a tanács úgy határozott, nem fog teljes mértékben együttműködni. Igaz ez? És mi a személyes véleménye ezzel kapcsolatban a Panama dokumentumok szakbizottságánál? Másodszorban A pénzmosási irányelv áttekintésénél felülvizsgálatánál és a tárgyalásoknál október-decemberben a vállalati adó munka csoportban tulajdonképpen azt jelezték, hogy a vállalatokra, trösztökre vonatkozóan külön jegyzék van, és a jogszerű érdekeket ezen keresztül tudják követni. Kérdésem, mi az álláspontjuk a tanács nevében most ugyanerről a kérdésekről? Az EFSA addicionalitással kapcsolatban a, a beruházások, ahogy tudjuk, a, a beruházási aranyszabály értelmében mentességet kapnak, akár a szerződés módosítás árán is. A, a, a, az úgynevezett civil beruházásokkal kapcsolatban, kutatás, fejlesztés, infrastruktúrában ugyanez a véleményük. Hát ez egynél több kérdés volt, de mint mondtam, kihátrálhatnék, ha akarnám, de azért elmondom, hogy az adóhatóság, mielőtt idejöttem volna, arról tájékoztattak, hogy a Swiss Leak alapján minden vizsgálatot elvégeztek, és megvan az összeg is, ami a, a Leaks vizsgálatot követően azokkal az em- a vizsgált emberekkel kapcsolatban összeként megjelent. A Panama League-nél pedig a vizsgálatok már nagyon régen indultak el, és még mindig tartanak. Ez csak az összehasonlítás véget. Ami a, a jegyzékeket, a, az állami jegyzékeket illeti. Nos, a tanács a jogszerű felfogással egyensúlyra törekszik. Az adatvédelem és a magánszférához való jog, jogot is elfogadta az EU, és akkor az adatvédelem az egyik oldalon, ugyanakkor pedig az átláthatóság kérdése kell, hogy egyensúlyba kerüljön. Ez nem Málta álláspontja, hanem a tanácsé. Mégpedig a hatóságok minden eszközt megkapnak arra, hogy az adózás és az FI felhasználók, az ügynökségek a pénzmosás ellen fel tudjanak lépni, az, az adatokat megkapják, és ezeket be is mutathassák a nyilvánosság felé. Sőt, ha van, val, van egy személy például, akinek bizonyos személyiségi jogokkal kapcsolatos kérdése van, akár legitim problémája is. És ugyanez mondjuk a versenyképesség miatt a vállalatokra is vonatkoztatható, akkor a tanács inkább azt tartja folytosnak, hogy ne sértsen alkotmányt vagy nemzeti jogszabályokat, mint Franciaország esete is volt és inkább a, a nyilvánosságra hozatalt helyezi háttérben. Ez a helyzet jelenleg. A jogszabályi változásokra pedig számíthatunk, de jelenleg még a, a rugalmasságot leszámítva a régi szabályok alapján esetenként tudunk csak dönteni a bizottság eh, eh, iránymutatása alapján, de az ön javaslata értelmében valóban eh, tovább gondolkozunk egy áthidaló megoldáson. Volt egy kérdés, talán az nem a GUE javaslata, a Panaszakbizottsággal való együttműködésre vonatkozott a kérdésem. A, én úgy hallottam, hogy a tanács a nem teljes együttműködésre vonatkozó döntést. Erről nem tájékoztattak, utána fogok nézni, hogy a tanács ezzel kapcsolatban hogy döntött. Ugye holnap ül össze az állandó bizottság, fel fogom vetni akkor ezt a kérdést, és majd addig utána nézek. Köszönöm. Sven Gígold a zöldek nevében. Örülünk, hogy újra itt láthatjuk és nagyon jó az, hogy közvetlenül beszélhetünk egymással, és nem csak a máltai sajtón keresztül üzengetünk. A Máltai Independent napilapban ön beszélt azokról a prioritásokról, illetve célokról, amelyek a az adózás területén fognak megvalósulni. Máltát nem zavarja az, hogy a az adózás épp annyira egy versenyképességi kérdés, mint a BR színvonal. Most hát ez azért pont az ellenkezője annak, amit az Európai Parlament ment kimond. Mi mindig is azt mondtuk, hogy közös keretrendszerre van szükség, az adózás területén is. Az ön adózási politikájának van egy célzott eszköze, amely révén a külföldi, százal, külföldi cégek egy 5%-os általányadót fizetnek a végén. Azt kell, hogy mondjam, hogy Málta majd, hogy nem adó paradicsomnak mondható, ez nem fair és nem is európai megközelítés, és van is különbség Luxemburg és Málta között, ugyanis Luxemburg, amikor soros elnökség posztját töltötte be, akkor az adózási kérdéseket fontos prioritását tette. Nagyon örülök annak, hogy a CCCTB-vel önök is foglalkozni kívánnak, de mégiscsak az Európai Bizottság október 25-én kimondta már az ezzel kapcsolatos véleményét, önök azonban csak február végére tűzték ki napirendre ezt a témát. Kérem, hogy ezt az adóügyeket helyezze a prioritások közé, még akkor is, hogyha ez kellemetlen önnek, és nagyon sajnálatos az, hogy Manfred Gál visszalépett a munkájában. Kérem, hogy ezt a dokumentumot mutassák be nekünk, épp úgy, mint a máltai közvéleménynek. Jó, hát rendben. Én azt gondolom, hogy ebben nem fogunk egyetérteni, mert ön egy karikatúrát karikatúraként ismerteti a máltai adórendszert. A bizottság és a DG Competition is megvizsgálta az adózási helyzetet, még mielőtt Málta belépett volna az EU-ba, és valóban voltak olyan kéréseik, amelyeket meg is valósítottuk. Az ITC-re gondolok, és azok, akik értik pontosan ezt a rendszert, látják azt is, hogy ez egy adórendszer. Az adórendszert pedig ki felhasználhatják, kihasználhatják, attól függően persze, hogy ki mennyire ö, agresszív adópolitikát folytat, ki is játszhatják egymás ellen ezeket az adórendszereket, de az ATT 1 és 2 pont arra vonatkozik, hogy ezeket a fekete lyukakat be töltsük, és nehogy az legyen, hogy egy kettős nem adózás vagy adóelkerülés valósul végül is meg. Málta aláírta, illetve hogy alá, alá fogja írni az OECD vonatkozó multilaterális megállapodását, és ezt természetesen tiszteletben is fogjuk tartani, megvalósítjuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, amit ön mond, az karikatúra, amikor egymással szemben állítja ezt a kettőt. Mit mond ő erről az 5 százalékos általányadózásról? Ez nincs így, ez így nem helyes. Mi az, ami nem igaz ebben? Ez nem igaz, ez úgy, ahogy van, nem igaz. Ez hazugság. Köszönöm szépen. Márko Cárné következik az lnf től Köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk az ECOFIN vezetéséhez a következő hat hónap során, mert azt hiszem, hogy a máltai kormány egy olyan időszakban vette át a soros elnökséget, ami nagyon nehéz, nagyon problematikus az Európai Unió számára, épp úgy, mint az eurozóna számára. Sok a kockázat politikai, gazdasági szinten egyaránt a következő hónapokra vonatkozólag, elképzelhető, hogy újabb válság alakul ki az eurozónából kilépők kell, és ezt követköz, különböző nemzetközi megfigyelők is elmondták. Nem olyan régen az Európai Központi Bank elnöke is beismerte ezt egy kérdésre vonatkozólag, hogy elképzelhető, hogy egy ország vagy egy másik elhagyhatja az eurozónát. 2012 óta ez lehetséges egyébként 2017-re vonatkozólag. A máltai elnökség ebben, ezen a ponton a tanácson, illetve az ECOFINon belül vajon ezt a témát napirendre kívánja-e tűzni, hogy a tagállamok vitát folytassanak erről, és ezen a ponton az eurozóna válságára, annak a lehetőségére utalnék. Van-e B-terv, amennyiben ez megvalósul, mondjuk a tanács akaratán kívül? Tehát bármilyen rendszert kidolgoznak-e erre a lehetőségre vonatkozólag, vannak-e olyan mechanizmusok, amelyek révén egy ilyen egyébként nagyon is problematikus, és sajnos konkrét problémával fel tudnák venni a harcot, meg tudnák oldani. A múltban sajnos elkerültük ezt a lehetőséget, úgy tettünk, mintha nem létezne, és nem dolgoztunk a B-terveken, de most engem ez érdekelne, hogy most mi a hozzáállás ezzel kapcsolatban, és vajon konstruktív megoldásokat kívánnak-e előmozdítani egy olyan esetre, ami nagyon nagy valószínűséggel be fog következni, hanem a következő hónapok során, hát 2017-ben legkésőbb. Well, Nos, hát az ECOFIN miniszter grémium 28 tagállam kormányából delegált miniszterek üléséről van szó. Bármilyen kormány vagy politikus, tehát senki se lehet olyan okos, hogy előre meglátja, hogy mi fog történni körülöttünk, ugyanakkor azért józanul kell vizsgálnunk a jelent. Éppen ezért az informális ECOFIN a fehér könyv lesz az egyik fontos téma a négyből, hogy milyen platformokat tudunk létrehozni az Európai Unió megerősítése érdekében, és még talán ennél is fontosabb, hogy mit tudunk tenni akkor, hogyha tényleges problémák adódnak. Nagyon nagy aggályok vannak azzal kapcsolatban, hogy hogy néz ki ez a helyzet, akár a választó polgárok részéről is. Többen félnek ugye, a migrációtól, a szegénységtől és a terrorizmustól. Ezekkel a problémákkal kell tehát foglalkoznunk, hogyha ezeket a gondokat meg tudjuk oldani, akkor az európai állampolgárok is bizakodóbbakká válnak. Itt nem B vagy C tervekre van szükség, Természetesen nem akarom lekicsinyelni ennek a lehetőségét, de mégiscsak a problémákkal kell foglalkozni. Ez a mi szerepünk az ECOFIN-ben, épp úgy, mint az önök szerepe itt az Európai Parlamentben. Csökkentsük a szegénységet, csökkentsük, illetve ö, fékezzük meg a terrorizmust, és próbáljuk meg megvizsgálni, hogy a migrációval mit tudunk kezdeni. És itt megint csak különbséget szeretnék tenni a gazdasági bevándorlók és a menekültek között. A menekültek háború elől menekülnek, a gazdasági bevándorlók viszont a gazdag és a szegény országok közötti különbségek miatt vándorolnak ide. Tehát ezt még hosszú ideig minden bizonyal napirendre lesz ez a kérdés. Köszönöm szépen. B terv kapcsán én arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha egy ország ki akar lépni az eurozónából. Ezt a bizottság fehér könyvében fogjuk majd megnézni, ami az Európai Unió jövőjéről szól. Én remélem a ECOFIN szempontjából azt, hogy meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan tudunk ezekkel a problémákkal foglalkozni, és az Európai Uniót a lehető legnagyobb egységbe össze tudjuk kovácsolni. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy a parlament nagyon nagy többsége egyébként ez, egyetért ezekkel a gondolokkal. Kolbur úr az FDD-től. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, uram! Jó, hogy egy máltai embert látunk itt. Jó, hogy baráti szavakat fogunk találni, amikor majd a demokratikusan eldöntött Brexitet meg fogjuk valósítani. Reméljük azt is, hogy érteni fogjuk egymást, és nyugodtan tudunk majd kilépni az Európai Unióból. Nem akarunk egy borzalmas, ilyen katasztrófa a területet a határainkon kívül. Nem ez a célunk, hiszen hosszú ideje együtt tudtunk működni. Nézzük eh, a Juncker tervet és a beruházási eh, eh, tervet. Ezt nem tudom, hogy nem egy ilyen pénzpumpa-e. Szerintem rossz terv, rossz gondolat volt az egész Juncker terv. A kormányok nem tudnak munkahelyeket létrehozni, a vállalkozások tudnak létre hozni munkahelyeket, és nem jó az, hogyha pont a közféra ellenőrzi a munkahelyteremtést. Én többször is elmondtam már azt, hogy a Juncker terv ezzel kapcsolatban, az összes projekttel kapcsolatban attól tartunk, hogy esetleg a, a nyugdíjalapok is részesednek majd ebből, mi ettől tartunk, félünk ettől, és aztán ugye fontos az, hogy Málta hisz az európai szintű adóversenyben, de mi egy stabil Európai Unióban vagyunk érdekeltek, úgyhogy fontos vagy szerintünk is a adózási verseny, és minden bizony a Málta is úgy véli ezt, és gondolom, hogy ezt majd az ECOFIN-en keresztül is, vagy ebben a formátumban is majd hangsúlyozni fogja. Reméljük, hogy erre képes lesz. Tehát egy kicsit végre valamiféle kapitalizmus tudunk beletenni ebbe az egész Európai Unióban, mert az emberek nem biztos, hogy hisznek abba, hogy a pénzüket csak úgy európai ideálokra elköltsék. Köszönöm szépen! A Juncker tervre szeretnék most reflektálni. A Juncker terv az, ami. De ez csak egy, egyelőre csak egy üres doboz, majd meglátjuk, hogy mivel tudjuk megtölteni. Azért nagyon fontos az, hogy közelről megfigyeljük, és minőségi beruházásokat eszközöljünk. Önmagában tehát az a kérdés, hogy mit tudunk kihozni a Juncker tervből. Vannak technikai kérdések, mint azok a területek, ahol a privát szféra számára túlságosan kockázatos fellépni. Nos, hát itt ezeken a területeken van szerepe a közszférának. Egyébként én is úgy gondolom, hogy más területeken a privát befektetőknek kell kedvezni, mert ez nem a mi pénzünk, és miután a vállalkozók kockáztatnak, biztos, hogy jól meggondolják, hogy milyen tervekbe fektetnek be. Ami a Juncker tervet illeti, nos hát tetszhet, nem tetszhet ez nekünk, de próbáljuk meg kihozni belőle a legjobbat. Én csak annyit mondtam, Záni úr kommentárjával kapcsolatban, hogy B-tervekre van szükség. Valóban én is remélem, hogy van, lesz valamilyen B-terv, amennyiben az euró tönkre menne, mert azt hiszem, hogy mindenkinek ez az érdeke, még az Egyesült Királyságnak is. Ahogyan elmondtam, úgy szeretnénk kilépni az EU-ból, hogy azért egy viszonylag rendezett kontinenst hagyunk magunk után. Köszönjük szépen, Gunnar Hökmárk. Köszönöm szépen. Ahogyan a többiek is elmondták, én is örülök, hogy itt van, örülök, hogy újra láthatom. Bevezetőjében mondott valamit, erre reflektálnék. Beszélt a stabilitási paktumról és a szabályokról. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a szabályok megsértése egy dolog, a rugalmasság azonban egy másik. Miért is vannak szabályaink? Azért vannak szabályaink, hogy hitelesek legyünk. És amikor az tanácselnök azt mondja, hogy hát mindig lehet egy kicsit rugalmasan hozzáállni a szabályokhoz, akkor ez engem aggaszt. A szabályokat tiszteletben kell tartani, és ha megnézzük, hogy az európai gazdaság milyen lassan állt talpra, Egy olyan egyedülálló monetáris politikának köszönhető ez, amely nem lesz hosszú távon fenntartható. Emellett a növekedés egyes tagállamokban gyorsabb, másút nagyon lassú. Ezért az agregált adatok, az átlag sokszor úgy tünteti fel a helyzetet, mintha az jobb lenne, mint amilyen. Hogyha az ember tiszteletben tartja a szabályokat, akkor növekedés következik be, de ott, ahol a rugalmasan kezelték a szabályokat, ott hiány keletkezett, és a hiány még csak tovább rontott a helyzeten, a helyet, hogy növekedést indukált volna. Szerintem nem szabad elfogadni azt, hogy rugalmasan álljunk hozzá a szabályokhoz. Én azt várom el az elnökségtől, hogy biztosítsa, hogy minden intézmény tiszteletben tartja a szabályokat és végrehajtja a szabályokat, mert ez elengedhetetlen az európai gazdaság hitelessége szempontjából. Szerintem nem voltam elég világos, úgyhogy töröljük az előző megjegyzésemet, ha megengedik. Én nem azt mondom, hogy a szabályokat ki kell játszani, vagy rugalmasan kell a szabályokhoz hozzáállni. Inkább azt mondanám, hogy tartsuk tiszteletben a szabályokat, a, meg, meg a meglévő kereteket. Amit, amire gondoltam, az az volt, hogy ha a jövőről gondolkodunk, akkor az összes lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell venni, és be kell építeni a rugalmasságot a rendszerbe. Persze a rugalmasságban és annak szintjében is meg kell állapodni. Mindig kell egy bizonyos százaléknyi mozgásteret hagyni. De persze nagyon-nagyon nehéz bizonyos döntéseket meghozni az ECOFIN-ben amikor olyan struktúrákról és csomagokról van szó, amelyeket nagyjából kidolgoztunk, de bizonyos részleteket kihagytunk. Ennek az egésznek nyilván nagyon erős politikai visszhangja is van. Egyszerűen bizonyos országok esetén bizonyos szintű rugalmasságot kell alkalmazni. Itt voltam, amikor a hatos csomagról, a sixpackről döntöttünk. Jól emlékszem még azokra az időkre. Akkor már valamiféle közös megállapodáson alapuló rugalmasságot beépíthettünk volna a rendszerbe. Ez hasznos lett volna. Az angol bending rules kifejezés, tehát a szabályok rugalmas értelmezése talán nem volt a legszerencsésebb választás a részemről. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos kritikus állapotban lévő országok esetében nagyon nehéz döntéseket hozni, főleg amikor a politikai stabilitás és a stabilitás általában forog kockán. Ilyenkor nagyon nehéz döntést hozni. Láttunk már ilyen helyzetet. Azt nem szeretnénk, hogy bizonyos nagy tagállamok más bánás, elbánásban részesüljenek, de nyilván ez a bizottság felelőssége, az ő hatáskörébe tartozik az, hogy ilyen helyzetekre ne kerüljön sor. De nagyon nehéz téma ez, nem hiszem, hogy bárkinek lenne egy egyszerű megoldása erre, hiszen egyrészt meg akarjuk épségben tartani a keretet, és amikor ezt a keretet létrehoztuk, nyilván azt akartuk elkerülni, hogy a jövőben újra ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk, most azonban hasonló helyzetben vagyunk, és most már habozunk. A kérdésem ebben az esetben viszont az lenne, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben hogyan akarnak fellépni. Azzal egyetértek, hogy a helyzet most más, de a szabályok teljesen világosak. Lejárt az ideje Hökmárk úr, de hogyha akarja, akkor tudok tíz másodpercet biztosítani, hogy válaszoljon. Nagyon-nagyon röviden. Hát a szabályok biztosította kereten belül kell fellépni. Ez a, ez a rövid válaszom. Köszönöm. És hát tudjuk, hogy a jelenlegi rugalmasságot a szabályok biztosítják. Itt van az 5-ös, 6-os cikk, a 7-es cikk, ezt mindannyian tudjuk. Mikrofonon kívüli hozzászólás hangzott el. Igen, igen, hát ezek a kis privilégiumai az elnöknek. Alfred Szent. Üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. A szabályok rugalmas kezelése, értelmezése, frissítése témakörnél maradnék meg én is. Sajnos továbbra is gondot jelent a beruházások alacsony szintje. Gyakorlatilag a magánszféra a közszféra beruházásain vállán állva valósulhat csak meg. A Juncker tervvel megpróbáltunk választ keresni erre a problémára, de sajnos nem sikerült a megfelelő célokat elérni. A tendencia sajnos az, hogy a tőkekiadásokat visszafogjuk annak érdekében, hogy egyéb költségek számára megfelelő forrásokat tudjunk biztosítani, részben politikai okokból kifolyólag. Mit gondol egy olyan szabály bevezetéséről, amely a nettó közbefektetéseket vagy közberuházásokat nem tenné részévé a deficit számításoknak? Nyilván van nagyon nagy, egy nagyon nagy politikai ellenállás, de technikailag ez azért végrehajtható lenne. Ön mit gondol erről? Um, regarding the private versus public, I mean... A magánállami összehasonlítás nyilván az állami vagy a köz az más, de végül is az állami beruházásnál a beruházás minőségét nézzük. Úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene az állami beruházások minőségére tehát fejezni, nem pusztán a mennyiségre. Az ECOFIN tanács elnökeként egy folyamatot állítottunk fel, amit meg kell majd tárgyalni megfelelő keretek között. Az F az F, EFC és egyéb javaslatok mind működhetnek, de akárhogy is lesz, azt nem tehetjük meg, és Hokmárk úr jelentésére visszatérve, a Hökmárk jelentésre nem hagyhatunk mindent figyelmen kívül, és nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Follow up? You have time, if you wish. A follow up from this Igen, ha lehet, még egy kérdést feltennék. Nem gondolja-e, hogy a jelenlegi közkiadások kezelése tulajdonképpen ugyanolyan, mint a, a, a beruházások kezelése. Mindenféle szabály és ösztönző, amely az állami beruházások csökkentésére vonatkozna, az a közkiadásokat is csökkenteni, ez nagyon veszélyes. Egyszerűen nem lehet az állami kiadások, az állami beruházásokat javít a felszólaló csökkenteni. I personally think is, is another... Az, hogy én mit gondolok személyesen, az egy másik dolog. Én személy szerint mondjuk egyet tudnék ezzel érteni, de az a baj, hogy a nemzeti kormányzatok és nemzeti parlamentek hatásköre a költségvetést megtárgyalása. És a szabályaink értelmében most persze visszatekintünk, áttekintjük ezeket, és Például Amsterdamban az ecofin arról beszéltünk, hogy a deficit szabály helyett a kiadási szabályt nem kellene bevezetni. Tehát, vigyá, tehát nézzük a, az egyéb szabályok lehetőségét, de ezt mind a megállapított keretek között. Nem arról van szó, hogy én mit gondolok, de az tény, hogy a szabályok áttekintésének keretében lesz tere annak, hogy ezt még nézzük. Az adósság és a deficit szabályok helyett elképzelhető a kiadási szabályok bevez- gondolása Ezt is valóban majd az ön javaslatával együtt meg kell fontoljuk. Köszönöm szépen. Technikai értelemben beruházási szabály van, de az nagyon csekély, nagyon keskeny lehetőség, de megvan. Werner Lange. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eh, pénzügy, máltai pénzügyminiszterként kész arra, hogy a parlamenttel szorosan együttműködjön. Két dolgot jegyeznék meg. Először a máltai kormány a nyilvánosságra akarta hozni az adó megállapodásokra vonatkozó szerződést, ezt tavaly jelentette be, eddig, ha jól tudom, még nem került erre sor. Kérdés tehát, hogy a kormány az ön elnöksége idején mit akar tenni majd az adó elkerülése ellen. Tegnap a Panaszakbizottságban volt egy meghallgatás, és az egyik professzorot azt mondta, a, közvetítés, a közvetítők művészete, hogy megkerüljék a, az adó szabályok szellemét, anélkül, hogy a, a szó szerinti tényszerűséget sértenék. Az Ekon és a PANASZ szakbizottságban való megbeszélés tegnap a FAO val való megbeszélés kapcsán lemondták a részvételt, a Panaszakbizottságban való téma miatt, és azzal is indokolták, hogy ma kell a programról beszámolni azelőtt, hogy, és csak ezt követően tud majd egyéb találkozón részt venni. Nos, hát kérdezem akkor, hogy mit tesznek a tanácsban, ECOFIN, vagy ön ECOFIN elnökként, mit tesz azért, hogy a parlamentben e kérdésekkel jobb legyen az együttműködés? Korlátlan hozzáférés biztosít-e a szükséges dokumentumokhoz, vagy pedig a jegyzőkönyvből adódóan a luxemburgi véleményt követi ön is, és viszonylag visszafogottan jár majd el, hogy nehogy a parlamenttel szemben bármivel ö, ö, lépniük kelljen. Tehát a kérdésem, hogy sem az együttműködést nem akarja rosszabbá tenni, sem pedig előrelépni nem akar, de mégis a való, tagállamokra való nyomást mégiscsak gyakorol, gyak, erősítenie kell annak érdekében, hogy ne kelljen nekünk a nyilvánosság elé lépnünk valamilyen formában. A máltai kérdéssel, az adószabályokkal kapcsolatos kérdésével kezdem. A bizottság kérte az összes tagállamot az adószabályok meghozatalára. Málta azt válaszolta, hogy nálunk nincsen adószabályozás, mindenki számára megkülönböztetés nélkül azonos szabályok vonatkoznak. Ezt ellenőrizni is lehet. Más rendszerekkel ellentétben nálunk nincsenek adószabályok. Visszatérve az ECOFIN-ra. Ön is tudja, hogy az adózás még mindig tagállami hatáskör. Ezért nem csak az ECOFIN, hanem a, és a, az ecofin belül is ez a helyzet, akkor, amikor a kormányokat a panelbizottságba meghívják, hogy működjenek együtt a bizottsággal, akkor a kormányok döntenek arról, hogy válasz, hogyan válaszolnak, hogyan reagálnak a meghívásra. Ebben az esetben önök úgy döntöttek, hogy ennél tovább mennek, ellátogatnak az országba, és a tagokat, engem is, meghívnak erre a látogatásra. Nagy örömmel fogok önökkel találkozni Máltán, de nem hiszem, I'm, I'm not mistaken, but the question of the handling of, of documents was not uh, úgy gondolom, hogy a dokumentumok átadásáról nem is volt szó az ECOFIN-ben. Ez a tagállamok kormányzatainak a döntése. Ha akarnak, együttműködnek, ha nem, ak- akkor nem. A dokumentumok átadásával kapcsolatban. Thank, thank you. Yes, shortly you have time. Köszönöm szépen. Igen, egy rövid ö, rákérdezés. Köszönöm hogy kész a szoros egy, együttműködésre, ezt ö, nyilvánvalóan elmondom, de a jegyzőkönyvből azt látom, hogy a többséggel ellentétben Hollandiát támogatják, eh, hogy meg kell politikai okoknál fogva eh, gondolni, hogy az EP-vel szemben lépjenek meg. A negatív alapelv eh, nem érvényesíthető. Ez volt a jegyzőkönyv következtetése, és az ECOFIN elnöként az ön feladata az, hogy a többi pénzügyminisztert és kormányt Eh, jobban együttműködjön ebben a kérdésben. Eddig szinte semmi dokumentumot nem kaptunk, és eh, meg kell, hogy hosszabbítsuk a vizsgáló bizottság munkáját, hogyha nem kapjuk meg a dokumentumokat. Köszönöm, feljegyzem. Udo Bullman. Köszönöm, Udo Bullman. President, uh welcome from my side as well. Köszönöm szépen, elnök úr, én is örülök, hogy itt van. Két rövid kérdésem van. A belső vitát említette, a fiskális politika a tanácson belül kapcsán. Miért nem tudják a következőt csinálni? A bizottság nyilvánvalóan támogatja azt, hogy egy olyan eszközt alkalmazzanak, amivel eh, az, összesített, az eurozóna összesített fiskális helyzetét eh, értékelik. Miért nem értékeljük a, annak a költségét, hogy mi lenne, ha nem, kap, nem vezetik ezt be? És hogy ennek milyen kihatása lenne a belső piacra? Ez egy, ezzel ösztönözhet, tehát ezt ösztönözni lehetne a bizottságot, hogy ezt csinálja meg. És akkor a, végül sokkal racionálisabb lehetne a vonatkozó vita. Második dolog, nagyra értékelem, hogy az FC-t említetten, az FC-t nem csak a jelenlegi hatáskörében, hanem az észak-dél migráció, gazdasági migráció, ahogy ön nevezte, gazdasági migráció kapcsán is. Szájer József már az elnökségen is jelezte, hogy az e, e, a plenárison is jelezte, hogy az elnökség igenis felelős e, sen kell, hogy eljárjon. Társelőadóként, a dokumentum társelőadójéként köteles vagyok megjegyezni, megkérdezi, hogy miért nem lehetne egyfajta technokrata önmeghatározás az az EAB-n belül. Ha az EAB egy egyre nagyobb eszköz, akkor meg kell kérdezzük magunktól, hogy ki irányítja ezt a gépezetet. Nem mi, EP, hanem a tagállamok teszik. El tudja képzelni, hogy felszólítja a kollégáit arra, hogy szorosabban vizsgálják meg az EIB politikáját, intézkedéseit egy adott FC végrehajtásánál. Még mielőtt a következő FC felhasználásra kerülne. És ugyanezzel a fajta, és ugyanezt az eszközt használnák az észak-dél párbeszédben. Egy ilyen, én, én nagyon nagyra értékelnék, hogyha a Panama Bizottság és a tanács együttműködne ebben. Macroeconomic separate meeting with the social Yeah, sector. well, I'm being informed that we have uh, both a macroeconomic a makroökonomiai párbeszéd valóban folyik, a fiskális politikai helyzet is napi renden van, de még csak napi renden. Én tehát az elnökség nevében vagyok itt. Hadd mondjam, hogy a kormányokat némileg zavarta az, hogy a fiskális helyzetről tárgyalt a bizottság. Úgy vélték, hogy, neki, hogy ők, nekik megmondták, hogy ezt a, e, ezt a fajta eljárást le kell folytatni, pedig ez a saját a döntési hatáskörük a véleményük szerint. Úgy gondolom, hogy meg kellene állapodni először az eljárásról, mielőtt meglepődésre kényszerítenénk a kormányokat. Úgy gondolom, ez egy olyan terület, ami még szürke zónának tekinthető. Nyilvánvalóan szeretnénk előrelépni. Végül is a koordináció a cél. De hogy hogyan jutunk el oda, arról meg kell állapodni. Ami az EIB-t illeti, a beruházási bankot, én úgy gondolom, hogy a, az EIB ugye részt vesz az ECOFIN üléseken rendszeresen, és elég nyitottak is. Meg kell, hogy mondjam, hogy azok a kérdések, amelyeket ön felvetett, azokat a tagállamok a múltban nem vetették még fel, ha most visszagondolok együttműködés létezik a tagállamok és az EIB között, tehát talán tisztábban kellene megfogalmazni, szívesen. Ki az EIB irányító testülete? A tagállamok. A tagállamok felelnek tehát végül is az intézkedésekért. Politika, az EIB politikáját. És hogyha garanciát kapunk, ha létezik, van egy garancia, amit az EIB megkaphat, nem csak a, az európai beruházások mennyiségére, hanem minőségére vonatkozóan is. És ha látjuk, hogy ezt eh, arra használják ezt a pénzt, hogy a, a vállalati tevékenységeket csökkentsék, akkor irányítási probléma van. Úgy gondolom, hogy az elnökségnek egy teljes körű vitát kell erről a kérdésről lefolytatnia, mert nem dolgozhatunk együtt egy olyan gépezettel, amelyben a végrehajtást eh, az előre nem meghatározott módon végzik. Ez eh, kontraproduktív, ellentmond a jogszabályoknak, és ezt a parlament nem engedheti meg. I, I might be disappointing you Udo today, but... Lehet, hogy nem fogok örömet kelteni, vagy elégedettséget kelteni, de erre nem tudok mit mondani. Káta úr, köszönöm szépen. Nagyon sokat beszélünk a pénzmosás ellenes jogszabályokról, és ön a pénzügyi hírszerzési egység elnöke Máltán. Volt ezzel kapcsolatban egy jelentés itt a parlamentben, az Panama jelentés kapcsán. Mikor fogják az önök jelentését közé tenni, és Gáltesz úr helyett mikor fognak valaki mást megválasztani erre a posztra? Ma a Transparency International azt mondta, hogy Málta nagyon rossz, tehát nem, nem jól teljesít átláthatóság tekintetében. Köszönöm szépen. Az FIAU, az az intézet, vagy intézmény, amely számára feladat, hogy megtartsuk az önállóságot és a függetlenséget, illetve azt is, hogy mit tudunk tenni az egyes egyéni esetekkel szélesebb értelembe, vagy szélesebb kontextusba helyezve ezt a kérdést, én mindig is abban bíztam, vagy azt ösztönöztem, hogy menjünk tovább, de konkrét esetekkel soha nem foglalkoztam. Ő soha nem küldött nekem egyéni jelentéseket, egyébként ez illegális is lenne. Az elnöke ennek az, intéz, ennek az az intézménynek Máltán egy nagyon elismert személy, és az ő felkészültsége olyan magas fokú, hogy az Európa Tanács is felkérte arra, hogy megvizsgálja a helyzetet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot senki sem látná el jobban, mint ő. Ami engem illet, ezt az igazgató tanácsot újra fogom jelölni, tehát a dolgok folytatódnak, a munka folytatódik, ugyanakkor arról is tájékoztattak engem, hogy egy magas kaliberű személyt keresnek, hogy átvegye a vezetés vezető posztot. Ki is választottak már ezt a személyt, és nagyon magasan képzett, sok tapasztalattal rendelkező szeméről van szó, és ha jól, jól tudom, akkor a pénzügyi csomag is most már elkészült, tehát nem sokára nyilvánosságra fogják hozni az ő nevét is. Tehát nincsenek olyan jelentések, amelyek konkrét esetekre vonatkoznának. Egyébként ez illegális is lenne, ezt nem tehetük meg, hiszen ők autonóm módon járnak el, és el is kell majd magyarázzák nekem egy személyes találkozón a munkájuk lényegét. Van egy éves jelentés viszont, amelyet minden évben megjelentetnek. Ebben nagyon részletesen szerepelnek azok a tagállamok, amelyekkel információ cserére került sor, Egyesült Királyság 35 eset, 46 eset olaszország, a Franciaország a 10 ilyen eset volt, tehát 20 esetben Svájccal működtek együtt. Tehát ez arra vonatkozik ez a jelentés, hogy mikor működnek együtt más tagállambeli vagy más országbeli hatóságokkal ön káza úr beszél, az szerintem nagyon szerencsétlen, nem, nem szerencsés megfogalmazás. De most valaki más átveszi ezt a posztot. Minden esetre, mielőtt ítélkeznének, kérem a munkaprogramra hivatkozzanak, nem csak arról van szó, hogy milyen fajta rendszer van életben, hanem az, hogy milyen információkat tartalmaz mindez cégekre vonatkozólag, és így tovább. Kérem, hogy először olvassák el a vonatkozó dokumentumokat, és utána vonjanak le következtetéseket. Köszönöm szépen. Mindenki két kérdést kaphatott, így én is ezzel élni fogok. Ön nem válaszolt nekem, én vagyok az egyetlen személy a világon, aki azt gondolja, hogy Konrad Metzi nem öm, hibás, tehát nem követett el semmit. A Transparency international kapcsolatban viszont nem válaszolt a kérdésemre. A Transparency International azt mondta ki ma reggel egyébként, hogy Mált az egyik legkorruptabb ország az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Annalis Dotz következik. Köszönöm szépen, Elnézést kérek, nem voltam itt az egész hearingen, azonban örülök annak, hogy a webstreamingen keresztül azért nyomon tudtam követni mindezt. Lenne több kérdésem, az egyik a tanácsi a szerepére vonatkozik. A pénzmosás ellenes irányelvre gondolok, mennyire elkötelezettek ennek a vitelében. És aztán lenne még egy kérdésem a bizottság, illetve a tanács kötelezettségvállalásával kapcsolatban egy ö, olyan regiszterről van szó, amelyben a trustok és ö, különböző alapok jelennek meg. Én attól félek, hogyha a trustokra vonatkozó definíció túl szűk, akkor ezt, meg fog, ezt a jogszabályt meg fogják kerülni nagyon sokan, és tulajdonképpen adóelkerülést fognak végezni. Nagyon nehéz lesz így kivizsgálni bizonyos ügyeket, mert a trasztok gyakran vesznek részt korrupt, vagy korrupciós hálózatokban. Aztán a Brexit-tel kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy ön valamennyire le akarja hűteni az ezzel kapcsolatos felhevülést, szerintem erre a megközelítésre lenne szükség hazámban is. Egy kicsit le kellene hűteni a kedélyeket. Ön beszélt jó néhány jogalkotási kérdésről a CMU kapcsán. Ez számunkra problémás, azonban nem jól működik, és nem is rendszer, nem is rugalmas az értékpapírosítással kapcsolatos jogszabályunk. Milyen ekvivalenciákra lesz szükség a jövőben? Az első kérdéssel kezdeném. A Manival, vagy az FATF, vagy az IMF jelentéseire öt évente kerül sor Máltában, és azt hiszem, hogy nem olyan sokára, tehát ennek az évnek a második felében Máltán és más országokban is ilyen vizsgálatokat fognak végezni ezek a szervezetek. Itt az a kérdés, hogy akár a rendőrség, akár az adó hatóság meg tudja találni, hogy kik a végső kedvezményezettek egy-egy ügy kapcsán. Fontos lenne azt látni, hogy ezeket az átláthatatlan rendszereket kellene megszüntetni. Én szerintem az a legfontosabb, hogy a hatóságok, tehát a pénzmosás ellenes hatóságok, illetve a rendőrség és az adóhatóság is a nyomukra tudjanak jutni. Aztán van még egy kérdés, hogy mi mennyire publikus. Most ez mit jelent az ön szemében, hogy az adott érintett hatóságok számára kell ezt biztosítani, vagy pedig akár a média számára is, és a közvélemény számára is biztosítani kell ezt. Itt le is állnék, azt hiszem. A Panama listát illeti, ami a Panama listát illeti, ezt megjelentették, és nemzeti hatóságaink meg is kezdtek dolgozni, el is kezdtek dolgozni azzal kapcsolatban, ami, ami rendelkezésre állt, olyan információk alapján. És végül szerintem az a legfontosabb, hogy megvalósul-e az információcsere. Ezért is fontos az, hogy Berlinben az információ cserére vonatkozó a megállapodás alá fogjuk írni az OECD-n belül, ugyanis itt globális kérdésekről van szó, ezért is fontos a globális OECD megközelítés. Tulajdonképpen szép lassan, fokozatosan mindenkit bevonunk ebbe a rendszerbe nem csak az Európai Uniót, hanem másokkal is szeretnénk együttműködni. Ez a lényege ennek az egész folyamatnak. Az OECD ezért ennyire fontos. Aztán a Brexit. Ezzel kapcsolatban szerintem már elég sok mindent elmondtam. Én azt hiszem, hogy mind a két oldal nagyon sokat fog szenvedni ettől. Ez egy eddig nagyon jól működő kétirányú közlekedés volt. Most biztos, hogy le fogjuk zárni ezt a pályát, ezt a lehetőséget, ezt az utat. Persze minden attól függ, hogy miben fogunk megállapodni, de azt szeretnénk, hogy az Európai Unió számára és a másik fél számára is a lehető legkevesebb problémát okozva mindkét fél számára elfogadható megoldásra jussunk. Köszönöm. Most sajnos KSDI rendszerre nincsen idő, kevés az időnk. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni Csiklóná miniszter úrnak a soros elnökség nevében ezt az eszmecserét, és minden jót kívánok a munkájához, és természetesen az együttműködést tovább fogjuk folytatni ön ugye most kötelezettséget vállalt arra is, hogy az adózási kérdésekben is előre fogunk lépni. Köszönöm szépen! Okay, colleagues, we move to... Kedves kollégák, kilences napi rendi pont következik a franchising rendszerre vonatkozólag a kiskereskedelemben. Ez az IMCO a szakbizottság munkájához kapcsolódik, egy véleményről van szó, Frunculika úr a jelentéstevő, illetve előadó. Jelenleg meg fogjuk vitatni ennek a véleménytervezetnek ezt a véleménytervezetet fogjuk most megvitatni. A jelentéstevője szó 5 percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném hangsúlyozni, hogy még akkor is, hogyha a franchise rendszer fontos szerepet tölt be a kiskereskedelemben, mégsem képes potenciáljának megfelelő képpen kibontakozni a meglévő irányelv, illetve rendelet rossz alkalmazása miatt. A bizottsági rendelet 330 210-es különböző tagállamokban való alkalmazása sajnos nem elég hatékony. Ebben a véleményben rámutatok arra, hogy szükséges lenne az intézkedések felülvizsgálata a tagállamok részéről vagy részére nemzeti szinten a jogszabály megvalósítását arányos úton kellene biztosítani, mert így tudnánk hatékonyabban szolgálni a célokat. Arra van szükség, hogy a franchise szerződések definícióját hatékonyabbá tudjuk tenni, és független megoldást tudjunk kínálni az érintett feleknek. Én úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk ennek a stratégiának a horizontális hatását a franchise rendszer megvalósulására. Előre kell lépnünk, értékelnünk kell a negatív hatásokat, az arányosság anyagot, amely függőleges értelemben engedélyezést kapott. Új tendenciák mutatkoznak főként az elektronikus kereskedelemben, és ezért fontos lenne ezt a rendeletet a gazdaság digitalizációja általi kívánalmokhoz hozzá igazítani. Fontos továbbá az információgyűjtés a piaci helyzetről, annak érdekében, hogy egy jelentési rendszert tudjunk kidolgozni. Elemezni kellene a különbségeket, amelyek a nemzeti piacokon mutatkoznak, ezt pedig úgy lehetne megtenni, hogyha információt gyűjtenénk a csődbe ment cégekről, ez pedig határon átnyúló együttműködést igényel a nemzeti hatóságok között. Fontosnak gondolom továbbá azt is, hogy a szállami támogatásokat visszaadjuk, vissza kelljen fizetni, a franchise rendszerek támogatására gondolok, és nagyon szigorúan kellene ezeket az ügyeket elbírálnunk. És végül pedig szeretném elmondani, hogy reményteljes vagyok, reménykedem abban, hogy még 2018 vége előtt sikerül megejteni ezt a jogszabálymódosítást, és hogy a parlament is aktív módon részt vesz majd ennek a rendeletnek, illetve a vonatkozó irányelveknek a napra készítételében. Nagyon fontos a szociális piacgazdaság szempontjából a franchise rendszer. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a néppárt nevében eh, Gál Bezélikónak Először is szeretnék önnek és első alelnök úrnak is gratulálni a megválasztása alkalmából és a következő két és fél évre jó munkát kvánni önöknek másodszor pedig szeretném megköszönni Frunzulika úrnak a javaslatát a véleménytervezet előadójának hiszen kiválóan foglalta össze a javaslatait jól összegezte azokat a problémákat amelyek ezen a területen eh, felmerülnek. összességében azt tudom mondani képviselő úrnak hogy a javaslataival egyetértek megalapozottnak is találom némelyikkel kapcsolatban viszont vannak módostási javaslataim viszont úgy vélem hogy az együttműködésünk eh, kiváló lehet ezen a területen. egyetértek azzal a megközeltéssel hogy eh, a közös piaci szabályok a kereskedelem útjában álló állami akadályok eh, felszámolását tűzi ki célul természetesen a vállalkozások nőnek nagyobb piacra vágynak a belső piac előnyeit szeretnék kihasználni ennek az egységes piacnak azonban itt eh, korlátokban ütköznek. Eh, ahogy elnök úr is emltette ennek a eh, témának a felelős a belső piaci szakbizottság és eh, én fontosnak tartom mint minden esetben hogy azzal a területtel foglalkozunk ami a kompetenciánk e tekintetben én a kompetenciáknak a versenypolitikai részt tekintem bár látom hogy frunzulic képviselő úr ő kifejezetten fókuszál a tisztességtelen kereskedelmi magatartásokra is. egyetértek azzal hogy ez egy szürke zóna és azzal is egyetértek hogy itt a leghiányosabb a jogalkotás ön a sixteen os pontban utalt erre azonban fontosnak tartom azt is meggondolni hogy valamilyen európai szintű keretszabályozásról beszéljünk vagy tagállami szabályozásról erős uniós szintű koordinációval ugye ez nem ugyanaz. ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti és ami a szürke zóna rendkívül sok feladatunk van hiszen helyesen világított rá a vélemény arra hogy a vállalkozások közötti b 2 b kapcsolatokban alkalmazott tisztességtelen gyakorlat egyre inkább előtérbe kerül sőt némi következtetés von le hogy elterjedt is ez a gyakorlat. nyilvánvalóan intézkedéseket kell hozni e tekintetben nekem is lesznek javaslataim az ön által emltett önkéntes rendszer az eh, helyes lehet azonban csak a probléma enyhtésére irányulhat úgyhogy a mi felelősségünk mint jogalkotók felelőssége e tekintetben megvan. egyébként rendkívül optimista vagyok a következő időszak együttműködését illetően hiszen a vélemény struktúrájával egyetértek. köszönöm elnök úr! Thank you. Uh, Mr. Köszönöm szépen. Rozagály úr nincs itt. Az EKR-től Urban Crespo. A többi frakció nevében kíván bárki felszólalni? Ha nem, akkor visszadom az előadónak a szót. Köszönöm. Sajnálom, hogy más kollégák nincsenek itt a teremben. mindig nagyra értékelem pedig, hogyha hozzászólnak. Nos, fontos, hogy együttműködjünk, és a, a végső cél az az, hogy jelentős mértékben segítsük a szabályok módosítását. Ugye a, fran- a franchising terén 2018 végéig szerintem ez a legfontosabb feladat, és köszönöm azoknak, akik itt voltak. Köszönöm, köszönöm én is. A menetrend tehát a következő február 8-a, a módosítók határideje március 9, a, a módosítók végigondolása, szavazás március 27, és a főbizottságban szavazás 20, április 25-én. Köszönöm. Ezzel áttérhetünk a következő napi rendi pontra, az Európai Statisztikai Programról szóló 99 per 2013-as Európai Parlamenti és Tanácsi Rendeletnek 18-20 eh, közti időszakra vonuló meghosszabbítása. Én vagyok a büró nevében az, illet, az előadó. A statisztikai adatok eh, mennyisége növekszik, ezt tudjuk, hiszen ezeket bizonyos szabályok, elvek mentén tették, és egyéb információforrásokra vonatkoztatóan többletértéke van. Tavaly szeptemberben az Európai Bizottság elfogadta a 99 per 2013-as rendelet módosításait, ami a 2018-20-as közti időszakra vonatkozó kiterjesztésről szól. A nemzeti statisztikai rendszerek jelentős erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az adatprogramot statisztikailag is támogassák, de vannak még hiányosságok, amelyeket a teljesség érdekében be kell tölteni. Általában véve üdvözöljük a bizottsági javaslatát, nagyon sok kérdéssel foglalkozik, és a statisztika rendelkezésre állását kívánja gyorsítani és bővíteni. 18 módosítóval próbálnak a javaslatban hiányzó elemeket betölteni négy fő területen javaslók módosítást. Egyrészt figyelembe véve a jelenlegi kontingenseket, úgy gondolom a migránsok és menekültek helyzetére vonatkozó helyzetet fel kell mérni. Támogatom a, a a társadalminek alapjára épülő erőszak felmérést az intézményekben, a közös jogalap a, a társadalmi statisztikák és közös infrastruktúra statisztikák közös eszközök kapcsán. A negyedik pedig a foglalkoztatási indikátorok, nem csak a részfoglalkoztatás és teljes foglalkoztatás, hanem a határozott idejű és az állandó szerződések megkülönböztetésével is. Kérem ezen kívül azt, hogy fontolják meg a statisztikai program következményeit, akkor is, hogyha egy tagállam kiválik az EU-ból, és segítsék az adatok összehasonlíthatóságát a szomszédos országokban annak érdekében, hogy az új, új alapokat megfelelően használhassák. Végül pedig kérem, hogy egy időközi jelentést 2019. június 13-áig nyújtsanak be, a végleges jelentést pedig különösen a, a statisztikai program a költségértékelését kérjük eddig az időpontig. Üdvözlöm, hogy a tanács általános időpontja alapvetően megfelel ennek a felfogásnak, amit én is javaslok. És természetesen várom a megjegyzéseiket és szeretném figyelembe venni esetleges módosító javaslataikat. Az első hozzászóló az EPP nevében, Máté úr nevében, Carlos Iturgájc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mátó úr nevében szólalok fel. Ahogy ön is mondta, sajnos nem tudott itt lenni, azért, mert egy, egy másik szakbizottságban kell most ugyanebben az időben itt lennie. Először is meg kell köszönni az előadó munkáját, a módosítókat. A bizottság által benyújtott prioritások, a statisztikák javításával kapcsolatban és a gyorsabb rendelkezésre állással. Az EU intézkedéseknek nyomon követésénél szükség van a jó minőségű, összehasonlítható információkra a környezeti, gazdasági és társadalmi helyzet terén egyaránt. A nemzeti és regionális szinten szükség van egyaránt adatokra. 2018-2020 időt idején a nagy célokat kell követjük. Egyrészt jó minőségű statisztikai információ, hogy ne legyenek hiányosságok másodszorban. Lehetőséget kell kapni arra, hogy gyorsabban elégíthessük ki a statisztikai igényeket uniós szinten, másrészt az európai statisztikai rendszert javítani kell, és biztosítani, hogy világszintű vezető szerepet kaphasson. Máta úr arra is kért, hogy mondjam el, hogy elnök úr önnek és az előadónak továbbra is rendelkezésére áll, és szeretik eh, segíteni a közös munkát. Köszönöm szépen. hogy látom, az LKR-től nincs itt senki, az ALD sem, GUE nevében, Jegesz úr. Gyorsan. Elvileg támogatjuk a jelentés tartalmát, és mi is úgy véljük, hogy a statisztika alapvető eszközt jelent a politika helyességét lehet vele ellenőrizni. De csak akkor, hogyha jó minőségűek a statisztikák. Ezért támogatjuk a jelentést, még akkor is, hogyha a statisztikák bizonyos szempontjait javítani kell a társadalmi vagy munkaügyi kérdésekben. Ezért szükségesnek tartjuk azt, hogy az agregálást, tehát az összesített adatokat lebontsuk, például a határozott munkaidős szerződések, a korlátlan idejűek, a gender perspektíva szempont nagyon fontos, különösen a bérkülönbségek miatt. És természetesen a társadalmi nemek alapján elkövetett erőszak vizsgálata is. Úgy gondolom, hogy talán egy újabb frontot lehetne itt nyitni, mégpedig a jelenlegi aktuális kérdések kapcsán a költségvetés, adó, lehet, hogy olyan indikátorokra van szükség, ami segíthetik azt, hogy az adócsalást, az adócsalás ellen fellépjük, illetve a pénzügyi ágazat és a hatékony adóztatást segítsük. Az adóhiányos adózási hiátusokat is be kell tölteni, és egyfajta közös indikátorokra lenne tehát szükség, amivel megbízható statisztikákat tudunk majd készíteni. Ahhoz van -e erre szükség, hogy a külön ő helyzeteket külön, a helyzetet külön-külön is meg lehessen vizsgáztatni. Módosítókat benyújtunk, de az alapozálásunk pozitív, és üdvözöljük a jelentést. Köszönöm szépen. Urtasz. Zöldek részéről Urtaszon úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sven Giegold részéről, az árnyék jelentéstevő részéről szeretném megköszönni a tervezetet, az eszmecsere apropóján szeretnénk az Eurostat statisztikák felhasználó barát mi voltára felhívni a figyelmet, ez idáig itt még nem elégségesek az intézkedések. Ami a szélesebb körű statisztikákat illeti a nem erőszakra vonatkozóan a migrációs és a migrációs folyamokhoz való hozzáigazítást, üdvözöljük a javasolt lépéteseket. A Eurostat esetében mindenképpen fontos, hogy a szociális és gazdasági statisztikák területén bővülés történjen, de még nem történt erre vonatkozó konkrét lépés. Emellett a Eurostat például elmarad az Amerikai Egyesült Államok statisztikai hivatalának munkája mögött. Az Euró a Horizont 2020 stratégiára vonatkozóan még nincs elég alapunk. Például a legutóbbi adatok az a megújuló energiákra vonatkozóan, az üvegházhatású gázokra vonatkozóan, az energiafelhasználásra vonatkozóan még mindig 2014-ből származnak, nincsenek tehát friss adatok. Annak ellenére többször is kapcsolatba léptünk a Eurostat képviselőivel ezügyben. Továbbra is igen nehéz a Eurostat adataihoz hozzáférni, különösen a hétköznapi polgárok számára. A zöldek kezdeményezésére a parlament a Eurostat költségvetésének egy részét tartalékba helyezte, és ahhoz a feltételhez kötött a pénzek folyosítását, hogy hozzáférhetővé tegyék a 2020-as stratégia adatainak való, adataihoz való hozzáférést. Ami a jövőbeni felépést illeti, a módosításaink majd kitérnek arra, hogy milyen javaslatokat teszünk, és köszönjük a jelentéstevő munkáját. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönjük szépen. Az NF vagy az FDD részéről esetleg kéri valaki a szót? Nem? Akkor haladunk tovább. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevők konstruktív hozzászólásait, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. És sikerül majd végül egy jó szöveget összeállítanunk, hogy mielőbb neki kezdhessünk, majd a háromoldalú egyeztetéseknek is persze. A módosítók benyújtásának határideje február 8-a déli 12 óra. A módosítókat március 9-én vitatjuk meg, az ECOM-ban március 27-én szavazunk, a plenáris ülésen pedig 2017 júniusában foglalkozunk majd a témával, és az a szándékom, hogy, mi, hogy azonnal ezután meg is kezdjük a három oldalú egyeztetéseket. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és rátérhetünk a szavazásra. Úgy látom, hogy a frakciók még most osztják ki az a szavazólistákat, és még nincs itt minden képviselő sem. Akkor két perces szünetet tartunk, várunk pár szünetet a szavazás előtt, de többet ne. Kérek mindenkit, hogy siessen. Elvileg szavazhatnánk, de várjuk meg, hogy kiosszák a szavazólistákat. And, uh, and I would like also to, to address this problem of, uh, this is the second to be voted. Excuse me, Chairman, are you thinking of having the votes today? Because... Elnézést, elnök úr. Szavazhatnánk végre, mert van, akinek más dolga is van, és elvileg 11.10-kor kellett volna kezdenünk. Dear colleagues, we can move to the... Kedves kollégák, kezdjük meg a szavazást. Először is egy teszt szavazást végeznénk. Kérem, foglaljanak helyet, megnyitom a szavazást, a teszt szavazást. Please vote. Kérem a kollégákat, hogy szavazzanak. Can I have it closer? I would like to see it. Hat kolléga behelyezte ugyan a szavazókártyáját, de nem szavazott. Kérem a kollégákat szavazzanak, ez egy teszt szavazás. Kérem szavazzanak. Azért, hogy ellenőrizhessük, hogy az összetétel megfelelően. Még egy kollégára várunk. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Rendben. Megtörtént. Kezdjünk is neki akkor az első szavazásnak, a tényleges szavazásnak. Sikeresen lezártuk a három oldalú egyeztetést ezzel kapcsolatosan. Gratulálok és ez alkalomból Jezsek jelentéstevőnek meg is adnám röviden a szót, ha kéri. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak szeretnék Philip de Bakker elődömnek köszönetet mondani, aki a parlamentben elindította itt ezt az eljárást, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is. Hálásabb vagyok, mint bármikor korábban, mert nagyon konstruktívak voltak, és sikerült közösen egy nagyon jó szöveget kialakítanunk, amely kevésbé költségesé teszi a támogatásokat, és hozzáférhetőbbé teszi a támogatási platformokat a vállalkozások számára és igaz ez a tanácssal folytatott együttműködésre, és köszönöm a titkárságnak is, és az elnöknek is. Köszönjük szépen! A szavazást megnyitom. Technical problems, we start again. Technikai gond adódott, úgyhogy még egyszer megnyitom a szavazást. Vote is closed, 44 in favor. Lezártam, 44-en mellette, 5-en ellene, ö, bocsánat, 8-an ellene, 5 tartózkodás mellett gratulálunk. Haladunk tovább, Philip Lamberts jelentése a következő. Nagyon hosszú a cím, úgyhogy ezt most nem fogom felolvasni, mondja az elnök. Kezdjünk is neki. Blogban szavazunk a 10-es, 11-es módosításokról mellette, ellene tartózkodók elutasítva, A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, B kompromisszum szóbeli módosítással, kitámogatja, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Akkor most szóbeli módosítás nélkül szavazunk a B kompromisszumról mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. C kompromisszum szóbeli módosítással. Igen, parancsoljon. Szeretnék fenntartással élni az, a szóbeli módosítással kapcsolatosan, úgyhogy kérem azokat, akik ellenzik ezt a szóbeli módosítást, emeljék fel a kezüket. Négyen vannak, jó? Akkor szóbeli módosítás nélkül szavazunk a kompromisszumról mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. Négyes módosítás, ezt visszavonták, akkor az 55-ös jön. Nem. Akkor D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 60-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elkompromisszum. A dekompromisszumról kell szavazni, a kettes cikk végéig terjedő szövegről, mert a második az imkóhoz tartozik, a másik része mellette ellene tartózkodók elfogadva. A tízes cikk első bekezdéséhez szóbeli módosítás következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes módosítás imkó mellette ellene. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Imkó 4. Vote is closed. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Imkó 5 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Imkó 6 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imkó 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, elutasítva, Imkó 8 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük az Imkó 8-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 23-as módosító mellette, nem, bocsánat, az okafogyottá vált 24-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20 ellenőrizzük, jó. Persze elutasítottuk, igen, igen, hibát vétettem, mondja az elnök, rosszul mondtam. Elutasítottuk, persze. 25-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást, elfogadva két szavazatnyi többséggel. Imkó 9 okafogyott, nem, mégsem. Kompatibilis, akkor Imkó 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Imkó 12 mellette ellene Ellenőrizzük az IMCO 12-t, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. 31-es módosítás mellette, ellene. Nem látom a kezeket sajnos. Megnyitom a szavazást a 31-esről, szerintem elfogadtuk, de azért jobb lesz ellenőrizni. Még két kollégára várunk, hogy szavazzon. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 6-os módosító mellette, nem, blokk, blokkról szavazunk, akkor 6, 7, 8, 9 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Név szerint Szavazunk a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 50-en mellette, ketten ellene, 5 tartózkodás mellette. 50 tartózkodással most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. 49-5 arányban elfogadva, most pedig a tanácssal folytatandó tárgyalásokról, a megkezdéséről szavazunk, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk, akkor gratulálunk a jelentéstevőnek, Akkor mandátumot is elfogadtuk, megszavaztuk, beleértve a tárgyalási csapat összetételét is. Elnök, jelentéstevő, Imkó jelentéstevő. Az eljárási szabályzat új szabálya értelmében most döntöttünk arról, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, ezt a következő plenáris ülésen be fogják jelenteni a szabályok értelmében, majd a parlament a plenárison történt bejelentést követő napon a politikai frakciók kérhetik, hogy szavazzanak. Szavazzan erről a parlament, ebben az esetben a parlament ugyanezen a plenáris ülésen fog még szavazni erről illetve ugyanabban a plenáris időszakban. Hogyha ez nem történik meg, akkor viszont a mi szavazatunk, szavazásunk alapján kezdődnek meg a tárgyalások a tanácsa. Következik a Danuta Hübner jelentése a bankunióról. 87-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 88-as elnézést a 88-as azonos a 87-essel? Nem, ez egy másik bekezdésre vonatkozik, de mégis azonos. Tehát 88-as és 110-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, de ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. A kompromisszum, nem elnézés 89-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 115-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 116 mellette ellene azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 117 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik a C kompromisszum a jelentéstevővel megegyezésben, mellette ellene tartózkodók elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 151 mellette ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F mellette ellene tartózkodók elfogadva. 168-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 174-es mellette ellene ezt leellenőrizzük. 174-est leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 183 mellette ellene, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. H. Kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. I. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 195 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 197 mellette ellene tartózkodók elutasítva, J kompromisszum mellette tehát J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Jönnek a szóbeli módosítások, a hetes bekezdés 7AA-hoz, ez a zöldektől jött, mellette ellene tartózkodók elutasítva. ...305 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 432 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 357 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 169 mellette ellene azt hiszem, ezt is elutasítottuk. Ellenőrizzük azért le. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettőszáztizenkettő mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 213 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 214 mellette ellene tartózkodók elutasítva, J, A mellette ellene tartózkodók elfogadva, 408, 400, 246 mellett ellene tartózkodók elutasítva, K kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 221 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 244 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Szóbeli módosítás a zöldektől a 8A bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadva, de azért ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást elfogadva, M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 235-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 237 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 264 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 241 mellette ellene leellenőrizzük. A 241-est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 246, mellette, ellene, leellenőrizzük a 247-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 254 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 248 mellette ellene tartózkodók elfogadva. MA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. MB mellette ellene tartózkodók elfogadva szóbeli módosítás a zöldek részéről, ez a 9C-hez kapcsolódik, mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 253 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 258 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 265 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 267 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 269 leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 270 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 272 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 273 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 274 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most ugyanúgy járunk el, mint az előbb. Először az N kompromisszumról fogunk szavazni, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 276-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 286 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 289 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 288 és 240 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 307 mellette illetve elnézést ez fogyottá vált, 275 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 291 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 292 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Szóbeli módosítás a zöldek részéről a 12a bekezdéshez mellette ellene leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 311 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 312 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 321 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 222, 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 332 és 333 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16. Szóbeli módosítás a zöldek részéről mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ú. kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kérem, hogy megmutatnák a kezüket rendesen, feltennék a kezüket mellette, ellene tartózkodók. Igen, ez elfogadva. W mellette ellene tartózkodók elfogadva. 356 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 255 mellette ellene tartózkodók elutasítva. VA mellette ellene tartózkodók elfogadva. AC mellette ellene tartózkodók elfogadva. 415-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 416 mellette ellene leellenőrizzük a 416-ost. elutasítva. 435-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 436 mellette ellene leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 437 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, melle, ötös okafogyott, hatos következik mellette ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg, a hetes okafogyottá vált, tehát az eredeti szövegről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as és 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg 4-es francia bekezdés e, mm, elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most blogban fogunk szavazni. A 11-től a 25-ösig fogunk szavazni. Tehát a 11-től a 20-asig javítja magát az elnök. 20-asig. Ez így rendben van? Elfogadható? Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor következik a 21-es mellette. 21. Mert szavaztunk. Hogyha ez okafogyott, akkor az azt is jelenti, hogy nem fogadtuk el. 21-es következik, az eredeti szöveg. Nem, bocsánat, itt egy ellentmondás van. Akkor először a 20-asról kell szavaznunk. Ne haragudjon, elnök úr! Mi csak a 17-ig szerettük volna a blokkszavazást, vagy akár a 14-esig. Igen, azt hiszem, hogy a problémás szövegről inkább külön fogunk szavazni, mert különben több időt vesztegetünk el, mint amennyit nyerünk az egésszel. Vannak olyan esetek, amikor egyébként ellentmondásos a szavazás, vagy egymásnak ellentmondó. Tehát konkrétan akkor 11. Ugye miatt a 13-as fogyottá vált, tehát akkor menjünk vissza a 11-eshez, és akkor egyenként fogunk így szavazni ezekről. 11. Mellette. Jó próbálkozás volt, kedves koordinátorok, de sajnos nem működött. 11. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 13. Okafogyott. 12. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg a 10-től 13-asig, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es okafogyott, eredeti szöveg, 14-es francia bekezdés mellett ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellett ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg 15-20 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellett ellene tartózkodók elfogadva, Eredeti szöveg 21, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es, mellette ellene, ezt leellenőrizzük, a 21-est leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Jön az eredeti szöveg, 22-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es módosítás, ellene tartózkodók elfogadva, 25 okafogyott, 23-as ellene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg, a 23-tól 25-ig, ellene tartózkodók elfogadva, 24-es módosítás, mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg 26-os menetellene tartózkodók elfogadva, 27-es mellettelene tartózkodók elfogadva, 26-os módosítás mellettelene tartózkodók elfogadva, eredeti szöveg 28-as mellettelene tartózkodók elfogadva, 27-es módosítás mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es eredeti szöveg mellett ellene tartózkodók elfogadva, 28-as módosítás mellett ellene tartózkodók elfogadva, 29-es módosítás mellett ellene tartózkodók elfogadva, 30-as eredeti szöveg mellett ellene tartózkodók itt mi a néppárt álláspontja? Elfogadva, akkor elfogadva. 30-as módosítás mellett ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 33 mellett ellene tartózkodók elutasítva, a D kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 43-as módosítás mellett ellene tartózkodók elutasítva, 79 mellett ellene tartózkodók leellenőrizzük. Negyvenhatos módosítás. Leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazaton múlott. 48-as mellette ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A E mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60-as, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 64 mellette ellene Leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 65-ös, mellette ellene tartózkodók, elutasítva, 66 mellette ellene leellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Hatvanhatos. Megnyitom a szavazást. Még egy kollégát várunk. Bezárom a szavazást. Elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a F mellette ellene tartózkodók elfogadva, 72 mellette ellene, nem, 72 ellene, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 77 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 80-as mellette ellene, ezt leellenőrizzük. Elutasítva. 81-es következik, mellett ellene tartózkodók elutasítva, 82 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 83 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva, és most a teljes szövegről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenöt mellette, 11 ellene gratulálunk a jelentéstevőnek. Now I have to... Be kell jelentsem, hogy a közös Econ budget szavazás a Perez jelentésről eh, elhalasztásra került, az előadókat az előadók mondták, hogy jelentsem be, hogy a, másod, a február másodikai februári plenáris ülésen terjesztik be a jelentést. Köszönöm szépen. Három óra akkor folytatjuk a munkát az ülésre. Köszönöm.